Ok, mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose d'ouvrir notre séance sur... Kedves barátaim, kezdjük el az ülést. Köszönöm az újságíróknak a jelenlétet, illetve erről az ülésről nyilvános felvételt lehet készíteni. Kérek mindenkit arra, hogy próbáljon meg csendben lenni. Emlékeztetnék arra, hogy közös ülésre kerül sor az ECON szakbizottság, illetve a, speciális adózási bizottság jelenlétével. A két bizottság együtt szerette volna meghallgatni Moszkovészi biztost. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy elfogadta meghívásunkat a mai napra. Az elmúlt év eh, március 18-án a bizottság elfogadta az ön egyik javaslatát, és a parlament is elsfogás indítani kérdezett, egyik, készített, az egyik kollégánk a jelentéstevő. Tehát eh, mai ülésen kizárólag a biztos meghallgatásával foglalkozunk, amennyiben nincs elemetés a napi rendel kapcsolatban, ezt elfogadottnak tekintjük. Emlékeztetnék arra, hogy szakbizottságunk eh, szabálya értelmében ez a meghallgatás az interneten hozzáférhető, közvetítésre kerül, illetve nyilvános ülés. Most pedig Ferber kollégának adom meg a szót az ECON nevében. Köszönöm szépen. Gatieri elnökünk elnézést kért. Délután fog befutni Brüsszelbe. Az ECON részéről számunkra fontos ez a közösen megszervezett meghallgatás és ülés Moskovici biztos úrral, akit szeretnék meg, ö, üdvözölni a, az ECON nevében is. Szeretnék utalni ugyanakkor arra is egyrészt, hogy ugye arról van ma itt szó, hogy a bizottság egy javaslatot terjesztett be az információcsere tárgyában az adó szabályok körében. Az ECON bír hatáskörrel a adó kérdésekben, ezért a jogalkotási munkában is e bizottsági javaslat alapján el fogjuk kezdeni a munkát. Ezért vagyunk mi is itt, ezért van ez a közösen szervezett ülésünk. Azt is hozzá kell fűznem, hogy az ECON egy jogalkotási kezdeményezési jelentést kapott. Dotz asszony és Niedermayer asszony készíti ezt elő, az Econ eh, jelentése támaszkodik a Taxa rendkívül bizottság eredményeire és ajánlásaira, amelyeket a bizottság felé megfogalmazott az új jogalkotási javaslatok megragadásában. Ez kapcsolódik tehát a mi munkánkhoz. Ezért van nagy fontossága annak, hogy közösen szerveztük meg ezt a meghallgatást. Még én is szeretném megköszönni neked, Alán, a kiváló együttműködést a két szakbizottság között, amely neked is betudható, és ezzel visszasodom a szót neked. Monsieur Président, cher Marco. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Márkusz, most pedig biztos úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, alelnök, hölgyek és alelnök ura, kedves képviselők, Köszönöm szépen, hogy először jöhettem el a speciális szakbizottság ülésére elsőként a biztosok közül, amely Európában a fiskalitással foglalkozik, illetve a vállalkozások pénzügyi szabályaival. Ahogy elmondtam az elmúlt héten a plenáris ülésen, úgy érzem, hogy Európában a vállalkozások helyzete, illetve a fiskális szabályai aggasztóak. Hiányzik a politikák koordinálása, a tagországi pénzügyi szabályozások koordinálása a tagországok között, és az alapvető problémát jelent az egész Európai Unió számára. Ezeknek a rendszereknek a kialakítása teljes mértékben különbözik, ez pedig értetetlen és hatékonytalan. A vállalkozások szemszögéből eh, ne feledkezzünk meg a vállalkozásokról, hiszen itt halmozódik fel a vagyon. Nagyon fontos részét képezik a belső piacnak, és a pénzügyi szabályozások szegmentálják ezt a piacot, amely nagyon sokba kerül. Az európai vállalkozások nem férnek hozzá a közös belső piachoz, illetve ez akadályt jelent a növekedésük útján. Ami pedig az adóhatóságokat illeti, az adó beszedése az, ami kockán forog az adófizetők számára, agresszív tervezés érzékelhető, annak érdekében, hogy az, az inkoherenciából profitáljanak az adóhatóságok, és ez a válság idején érzékelhető. A polgárokat arra szólítottuk fel, jelentős mértékben, hogy járulnak hozzá az adósságok ez éppen ezért ez a hozzáállás az adóhatóságok részéről nem tolerálható. Itt igazságosság, értelmezés kérdéséről, kérdéséről is szó van, ami pedig az országok szuverenitását illeti, a konkurenciát, amelynek ki vannak tév, téve, bármely más eh, megfontolás eh, nem figyelembe véve pusztán a fiskális kérdésekre összpontosítanak, illetve a költségvetési egyensúlyra. És úgy tűnik, hogy a nagy vállalkozások döntenek saját maguk az adóikról. Megint a polgárokra utalnék, igazságtalan ez az adózási rendszer, és a legerősebbek profitálnak belőle, az összes többi szereplő kárára. Hát ez tulajdonképpen a szociális szerződés szerves részét is érinti a polgárok, illetve a közhatóságok között. Röviden összegeztem ezzel a helyzetet, de azt gondolom, hogy jól tükrözte mindez azt, hogy kritikus a helyzet, gyors felépésre van szükség, erőteljes fellépés, és meg vagyok győződve róla, hogy Mindez az átláthatósági csomagon túlmutat, amelyet két héttel ezelőtt sikerült elfogadni céljaim, pedig ugyanazok, mint az Európai Parlament céljait. Azért, hogy szavahihetőek maradhassunk, létre kell hoznunk, újból létre kell hoznunk a pénzügyi igazságoságot a tagországok között. Ez nagyon fontos fiskális szempontból is, tehát tényleges belső piacot megvalósítani, de látható módon, átlátható módon azért, hogy a vállalkozások beruházhassanak, illetve hogy a fogyasztók ismét bizalmat kapjanak, illetve bízhassanak az intézményekben. Nagyon fontos, hogy a fiskalitást a politikai prioritások szolgálatába helyezzük, ez pedig a foglalkoztatás megteremtése, a növekedés, ez az egyetlen alapvető prioritás ezen mandátum alatt. Léteznek eh, megoldások, ezek egy részét már évek óta ismerjük, nagyon fontos, hogy mindenki eltökélje magát ezek megvalósítása érdekében, elsősorban a tagországok, akiknek óriási a felelőssége, és mint eh, tudják, az utolsó szó jogán, ők határoznak ezekben a kérdésekben. Ez egy nehéz feladat, és a tagországok egymást is blokkolni tudják. A közvélemény és az intézmények között és egy intellektuális játma folyik úgymond, de nagyon fontos, hogy mindenki vállalja a felelősségét sürgős helyzetről van szó, éppen ezért nagyon fontos, hogy a tagországok végre megállapodjanak az ambiciózus célokon, amelyekre mi már javaslatot tettünk, és ezeket a jövőben is újból javasolni fogjuk. Az átláthatósági csomagon túl kell mutatnunk, mint említettem, ez egy kis forradalom tulajdonképpen. Elmondom, hogy ez miből áll, a bizottsági javaslat, az automatikus információ cserét, illetően az adószabályokról, Első fontos lépésként definiálható egy átlátható fiskális rendszer érdekében, igazságosabb rendszer érdekében Európában, de mindenképpen első lépés, számos további lépésre van szükség a tagországok és a bizottság részéről. Nagyon fontos a jogalkotási keretet eh, megerősíteni a pénzügyi kérdésekben, illetve nagyon fontos megerősített együttműködés a tagországok között ebben a témában. Szeretnék néhány tényszerű kérdésre kitérni az átláthatósági csomaggal kapcsolatban, amelyet a bizottság elfogadott. Ennek az átláthatósági csomagnak központi része az a javaslat, amely az, az információ cserére vonatkozik a pénzügyi szabályokat illetően. Ez azt jelenti, hogy az összes tagország számára rendelkezésre kell bocsátani az információkat, partnereikkel kapcsolatos alapvető szabályokról. Ez az administratív együttműködése a közvetlen adók kapcsán mindenre alapul, amely lehetővé teszi azt, hogy az vállalkozások és az adóhatóságok együttműködjenek. Tehát itt definálásra került az, hogy milyen típusú információt kell cserélni az adóhatóságok között. Vannak olyan információk, amelyek cserére automatikusan kerül sor, van amelyek cseréjét kérni kell, illetve informatív módon is történik ez az információ csere. Amikor kérésre, vagy spontán módon történik az információ, csak vagy kapunk választ, vagy nem, vagy gyors az a válasz, vagy nem, vagy teljes információt kapunk, vagy nem. Éppen ezért nagyon fontos az automatikus információs csere, mint standard kialakítása, és ez óriási mértékben növelni a minőséget. Úgy érzem, hogy mindez nélkülözhetetlen. Ez az irányel más típusú együttműködési formákat is előirányoz, például a tisztviselők közötti együttműködést a különböző adóhatóságok képviseletében. Az automatikus információ cserjére az elmúlt decemberében történt irányelmódosítás után került sor, és minden tagország köteles egymásra pénzügyi kérdésekben automatikusan információt cserélni az OECD szabályai alapján. Ami a multinacionális cégeket illeti, az, ami szerzve együttműködés az irányelv, európai dimenziót biztosít e, a pénzügyi adminisztráció számára, viszont e, ez még messze van egy tényleges adminisztratív integrációtól. A bizottság eltökélte magát, arra, hogy a teljes átláthatóságot megvalósítja, és az Európai Unió fiskális kérdésekben meghatározó lesz az átláthatóságban. A parlament jelentésében a pénzügyi kérdésekről azt javasolja, hogy ezt minden iparágra terjesszük ki. Bizonyos pénzügyi kérdésekben például az országonként történő információcserére, Természetesen nagyon fontos ezen döntések hatására megfelelő módon tájékozódni tagországok között. Egy további lehetőség az OECD ajánlása, amely jelentések alapján fogalmazódik meg 2015 októberére várjuk mindezt, és nagyon fontos, hogy a multinacionális cégek bizonyos információkat eljutassanak az adóhatóságoknak. A bizottság mi nem döntött arról, hogy mely az eljárás legjobb módja. módja. Ehhez egy elmélyítettebb elemzésre van szükség. Tehát nagyon fontos ezt a munkát szigorúan végezni, és fontos, hogy az jövőben javaslatoknak is alapját képezhesse. Személy szerint én is teljes mértékben eltökéltem magam a téma iránt. Természetesen nem egyedül vállalom a felelősséget, személyesen, de célom az, hogy előre lépjünk, és minél messzebbre jussunk. Tehát egy olyan tanulmányt szeretnék készíteni, amelynek nem az a végeredmény, hogy ez lehetetlen. Ami a pénzügyi versenyhelyzetet illeti, a 90-es években készült egy etikai kódex. Ez a kódex, amely kormányközi módon működik, önkéntes alapon, nagyon fontos kérdésekre hívta fel a figyelmet Időközben a kritériumok pontosításra kerültek, és ez a kód most már jobban alkalmazkodik a jelenlegi feltételekhez a bizottság, szeretné továbbá javítani az etikai kódex hatékonyságát, mint említettem, ez egy kormányközi kódex. Annak érdekében, hogy elkerüljük az adócsalást, az adókikerülést, nagyon fontos mennyiségszerűen megfogalmazni ezeket a kérdéseket. A bizottság együtt dolgozik a tagországokkal, az adóelkerülés kérdéseit illetően kollega a kollégámat is meghallgatják majd ebben a kérdésben, a pénzügyi kérdésekről. Ami pedig a különböző vállalkozásokat illeti, ez nem az én asztalomra tartozik, hanem a kollégám feladata. Nem fontos, hogy határainkon átnyúlóan is érvényesítsük pénzügyi szabályunkat, éppen ezért továbbra is együtt fogunk működni a G20-akkal, az OECD-vel, a projekt BEPS-el, az adókikerülés adócsalás eh, elleni küzdelemben, és már több év óta eltökéltem magam ezen témák mellett. Néhány hét múlva találkozunk eh, az nemzetközi valuta alapkeretein belül a G20-ak tagjaival is. Emlékeztetnék arra, hogy az információ információcsere keretében, és a múlt héten kiderült, Svájcra sikerült megállapodást kötni, további megállapodásokat készítünk elő Andorrával, Monakóval, San Marinoval, Liechtensteinnal, annak érdekében, hogy a, a titok megszűnjön Európában, illetve hogy úttörői lehessünk ennek a témának. Ami az átláthatósági kérdéseket illeti, tudom, hogy itt egy keretet is meg kell állapítanunk. A bizottság a cselekvési tervet dolgoz ki az egységes belső piacra, ahol a profitot ott kell megadóztatni, mégpedig mindig, ahol a hozzáadott érték, érték születik. Jelenlegi rendszer teljes mértékben érthetetlen. Ez nem elfogadható, hogy se ott nem adóztatnak majd vállalkozást, ahol a vagyona születik, és ott sem, ahol pénzügyi szempontból a tevékenységét folytatja. Emlékeztetnék arra, hogy más intézkedések is léteznek még az automatikus információcsere tekintetében, például a lányvállalatokra vonatkozó irányelv módosítása, amely a hibrid típusú finanszírozási formákra alapszik. Tehát az eredmények adóztatása témája. A belső piacon az euró létrehozása óta különböző rendszerekre kellett figyelme lenni, és az Európai Unió nem elégedhet meg az OECD eddig elvégzett munkájával, hanem saját feladata is vannak. Ez a cselekvési terv, amelyet június elején szeretnénk bemutatni, ez az egyik cél, amelyet kitűztünk, előmozdíthatja majd az Axisról, vagy a CCTB-ről szóló vitát, amely az adóalapot próbálja meg harmonizálni, a vállalkozói adóalapot határokon átnyúlóan, és nem csak, hogy versenyképesség, versenyképessé teszi ez a belső piacot, hanem megakadályozhatja a fiskális manipulációt. Itt etikai kérdések is felmerülnek. És remélem, hogy az év um, későbbi részében szintén tovább léphetünk majd az átláthatósági kérdésekben, de mint említettem, hatástanulmány feltétlenül szükség van, de nagyon fontos, hogy a nyár előtt fogadja a bizottság ezt a cselekvési tervet, és biztos vagyok abban, hogy az önök speciális szakbizottsága is hozzá fog árulni majd a cselekvési terv előkészítéséhez. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek, és reagálhatok az összes felmerülő kérdésre. természetesen amennyiben válaszolni tudok. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük szépen szintetikus előadását, nagyon világos szavakat hallottunk. Először jelentéstevőnknek adom meg a szót, két társ jelentéstevő is van, a TAX és az ECON képviseletében, utána pedig a frakciók szóvívői kapnak szót, az előzetes kérdés bejelentések alap, alapján először Eliza Ferreira, aki a TAX árnyék jelentéstevője. Materne. Köszönöm szépen. Elnök úr, anyanyelvemen fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, biztos úr, és megköszönöm, hogy kézbe vette az Európai Bizottság nevében ezt a témát, az adó csalás és az adó elkerülés elleni küzdelmet, méghozzá minden elszántsággal, ami ehhez szükséges. Tulajdonképpen az Európai Unió hitelessége forog itt kockán az állampolgárok szemében. A kis és középvállalkozások, az állampolgárok mind-mind hatalmas áldozatokat kell, hogy hozzanak Ugye a tagállamok nem rendelkeznek elegendő erőforrással. És ugyanakkor azt látják ezek a kis és középvállalkozások és állampolgárok, hogy bizonyos nagy vállalkozások nem fizetik meg az adóikat az adóversenyben. Ez elfogadhatatlan helyzetet teremtett, és türelmetlenül várjuk, illetve vártuk a bizottság javaslatát, és azokat a javaslatokat is, amelyek júniusban kerülnek majd az asztalra. Az eddig megtett lépéseknek nagyon örülünk. A bizottság említett olyan dolgokat, és végzett olyan tevékenységet, amelyről szeretnék még kérdezni. Vannak itt szükséges lépések, amelyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy valóban megvalósuljon az átláthatóság és hogy fény derüljön azokra a gyakorlatokra, amelyet a multinacionális cégek alkalmaznak. A cselekvési terv bizonyos részei már rendelkezésre állnak. Nekem az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság, munká, Bizottság munkája milyen mértékben kapcsolódik ehhez, és mennyiben tudnak túlmenni túl ezen, hogyan készülnek arra, hogy túllépjenek a jelenleg tanulmányozott és kidolgozott EBESZ javaslaton. OECD javaslaton. A bizottság és a tanács hogyan fogja ezeket az alapelveket elfogadni, vannak ugye olyan tagállamok, amelyek ennek az úgynevezett adóháborúnak az előnyeit élvezik, hogy fogják ezek elfogadni a lépéseket, vagy esetleg támogatni az eddigieken való túllépést. Aztán érdekel engem az eredménytábla, ugye a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló eredménytábla. Az Európai Parlament már nagyon régóta tisztában van azzal, hogy a tőkemozgások hogyan alakulnak az Európai Unióban. És tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban ezek meghaladtak minden elképzelhető határt. 2013-ban a tagállamok nagy része 35%-os veszteséget szenvedett el, miközben Luxemburg mellett pozitív jelet látunk, 217%-os növekedést még hozzá, ami Luxemburg esetében igen jelentős. Tehát azért ebben a scoreboardban vannak olyan információk, amelyeket a bizottságnak fel kellene használnia az elemzésének, az elkészítésekor. Tehát az biztos, hogy ö, csökkennek majd az adók annak érdekében, hogy a tagállamok csökkentik az adókat annak érdekében, hogy a tőkét vonzák magukhoz, és közben ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy mit várnak el az állampolgároktól. Hatalmas a sürgősség itt most, nagyon sürget minket a helyzet, lépni kell, mondani kell valamit. Hát mit mondhat az Európai Parlament, és mit mondhatunk mi a bizottság napirendjéről. Köszönöm szépen, Eliza. Ami a kérdést illeti, amit az OECD-ről feltettél, hát biztos úrnak tudnia kell, hogy holnap délelőtt Andrei Gúrjá jön el a munkatársaival hozzánk, Szentemans úrral, aki szintén francia, és ennél a fontos szervezetnél dolgozik. Mikael Toerer a következő társelőadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök urak, biztos úr. Három kérdésem volna. Ugyanakkor először megköszönöm, hogy eljöttek ide a, a rendkívüli szakbizottságba az ECON részéről, és az Európai Bizottság egy nagyon ambiciózus javaslat talált elő egy új irányelv irányában vajon a bizottság részéről kifejtenék, hogy vajon ez az automatikus információcsere a jövőben miképpen kerülnél az adóversenyt, vagy az adók való visszaélést gyakorlatát. Ez egyfajta reakció arra, hogy a korábbi spontán információcsere nyilvánvalóan nem működött elégségesen meg tudják erősíteni mostani tudás alapján, mint biztos, vagy korábbi tevékenységére támaszkodva, hogy a Code of Contact csoport által meghatározott eredmények vajon arra mutattak rá, hogy a múltban az adóhatóságok által végrehajtott erre nem működött megfelelően. Mert ugye voltak megfelelő jogszabályok, ám úgy tűnik, hogy például 2012-ben a Code of Conduct csoport megállapította, hogy nem kerültek továbbadásra információk, például a Belgiumban adott esetre vonatkozóan, de valószínűleg más ilyen esetek is felsorolhatóak. A harmadik kérdésem pedig, vajon tudná ajánlást megfogalmazni nekünk arról, hogy a jövőben hogy tudjuk elérni azt, hogy eljönnek pénzügyminiszterek a szakbizottságunk elé. Az Econban többször kollégáink igyekeztek pénzügyminisztert meghívni, például önt is annak idején, talán eh, meg adnak valami tippet arra, hogyan lehet végül is eh, kieszközölni azt, hogy el is jöjjön a pénzügyminiszter. Ugye ön is az volt, még egyszer mondom. Aztán Amerika, az Egyesült Államok áll a, a mögött, hogy a FATCAM keretében adó adatokat adjunk át az Egyesült Államoknak, amennyiben amerikai állampolgárok is érintettek. Az Európai Bizottság vajon a, a kezdeményi, jogalkotási kezdeményezésében e, megerősíti azt, hogy kölcsönösség alapján működjön ez, tehát az amerikák is átadjanak nekünk adó információkat, nem ennyiben európai polgárokat érintenek. Köszönöm, köszönöm szépen. Most az ekkor jelentés tevője, tevője Niedermeyer úr kap szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos úr. Nagyon örülök, hogy végre találkozhatunk itt a parlamentben. Hatalmas ez a téma, nagyon nagy jelentőségű. Szerintem itt nem az adóversenyről van szó egyébként, hanem egy teljes hibáról. A gazdasági tevékenység és az adózás összemosása nagyon komoly dolog. Azt hiszem, a konszenzus megvan, hogy ezt a gyakorlatot nem szeretnénk látni többet viszont meg kell, hogy találjuk a megoldást, hogyan tudunk ezzel hatékonyan szembeszállni. Ez bonyolultabb lesz. Először is köszönetet mondok az eddig elvégzett munkájáért. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez még csak a kezdet. Az előttem szóló kérdést is el tudom ismételni a feltételes adó megállapítási határozatokról. Hát mindannyian tudjuk, hogy ezek a határozatok a problémának csak egy részét jelentik, sokkal összetettebb a kép. Még azt is elmondanám, hogy az OECD elemzésére támaszkodva, ugye készült egy részletes elemzés arról, hogy milyen technikákat alkalmaznak ezek a cégek a, az adó befizetéseik csökkentésére, tehát egyik országból a másikba ö, csoportosítják át a nyereségüket. Ez is nagyon fontos. Kérdéseim az első, ön szerint mely intézkedések a legígéretesebbek a munkaprogramban, ezen a területen, a bizottság munkaprogramjára gondolok. Második kérdésem, hogyan fogják ezek az intézkedések valóban javítani a helyzetet, méghozzá úgy, hogy ezt észszerű költségek, kiadások mellett tegyék meg. Remélem, remélem, hogy bizonyítékokra fognak alapozni, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mit érünk el ezekkel a politikákkal, és hogy mi lesz ennek a következménye. A következő nagyobb témakör az, hogy ön az átláthatóság szerepét és a standardok meghatározásának szerepét hogyan látja az adóelkerüléssel szemben, szerte a világon, a nagy cégekkel szemben és hogy ö, miben számíthatunk erre, kiben, kire számíthatunk ebben, és melyek azok a területek, ahol jogalkotási, jogszabályalkotási javaslatokkal fognak előállni azért, mert az átláthatóságot nem lehet elérni, illetve nem lesz elegendő, és a standardok meghatározása nem lehet elegendő. Köszönöm, és sok sikert kívánok! Köszönöm, kedves kolléga! A másik társelőadó az Econ szakbizottságban Annelies Dotz. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Először is biztos úr, nagyban üdvözlöm, amit elmondott, és a megközelítését is. Nagyon ösztönző ez a megközelítés, az ön elkötelezettsége a fair eljáráshoz, ez tapintható. Három kérdést készítettem, de hát voltak itt más politikusok is, akik három kérdéssel indultak, és aztán többnél kötöttek ki. Az első az átláthatóság, illetve az országonkénti jelentés készítés. Bizonyára tudja, hogy már megpróbálták ezt a részvényesek jogairól szóró irányelvvel kapcsolatban bevezetni. Én egyébként ezt támogatom, mert van a jelentős bizonyíték arra, hogy más ágazatok esetében is az ilyenfajta eljárás pontos információkat ad a cégekről, az országonkénti jelentéstétel az növelni a versenyképességet, a hitelezést és a pénzügyi stabilitást is, és a nagy vállalatok vezérigazgatói közül körülbelül 10-ből 6 egyetértett abban, hogy a nemzetközi cégek országonként tegyék közzé a jövedelmüket, nyerességüket, ezért sürgetném a bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban lépjenek ezen a téren, mert megvan a bizonyíték ennek a jó hatására nézve. Hogyha úgy gondolják, hogy még több bizonyítékra van szükségük, akkor azt szeretném javasolni, hogy egy teljesen független hatástanulmány készüljön, amennyire csak lehetséges. A bizottság pedig emlékezzen a szavakra a közleményéből, hogy figyelembe kell venni nem csak az előnyöket, hanem a költségeket is. Üdvözlöm azt is, amit biztos úr elmondott a magatartási kódexről. Szerintem nagyon helyes felülvizsgálni azt, hogy ez hogy működik. Azonban szeretném kérni, hogy a bizottság azt is nézze meg, hogy a közös transferárazásról szóló fórum milyen munkát végzett, a kettős adóztatásról tárgyaltak, de a kettős adóztatás elkerüléséről, tehát hogy sehol nem adózzon egy cég, erről nem nagyon vizsgálódtak. Végül pedig az adóparadicsomok közös definíciója, illetve az adókikerülő cégek fekete listája fontos lépés lenne, de hát valahogy be kellene azonosítanunk a káros adózási gyakorlatokat. A franciák elkezdtek egyfajta radarrendszert, amely a helytelen adófizetési magatartást tárná fel. Nem tudom, hogy EU szinten ez segíthetne -e bennünket a hosszú távú céljaink elérésében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor biztos úrnak adom vissza a szót, hogy válaszoljon az előadók és társelőadók kérdéseire, és utána jönnek a képviselők. À, ah, à toutes vos interventions, c'est le sens. Az összes hozzászólás a téma politikai sürgősségét jelezte, nagyon fontos témát kell kezelnünk, éppen ezért nagyon fontos a megerősített struktúrált együttműködés a parlament és a bizottság között. Ez alapvető fontosságú, még egyszer ismétlem. Szívesen visszatérek még eh, ezek a kérdésekre, amikor önök ezt hasznosnak eh, érzik. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a javaslatokat. Azt gondolom, hogy eh, nem lojális fiskális konkurencia, az agresszív adó tervezés, agresszív adó optimalizáció elfogadhatatlan a polgáraink számára, és nagyon fontos, hogy keményen fogalmazzunk, Én is ezekre a kérdésekre szeretnék kitérni. Az első, hogyan dolgozunk együtt az OECD-vel? a BEPS kezdeményezés keretében. Ez sok dolgot megváltoztatott, amelyek nemzetközi szinten nagyon fontosak, illetve a G20-akat is maguk mögé állították, illetve más európai pénzminiszterekkel is um, kezdeményezést adtunk meg, az olasz, görög, spanyol uh, pénzügyminiszterekkel és látszik a G20-ak szintjén is, hogy ennek milyen jelentős magával húzó hatása volt. Ami az OECD-vel való együttműködést illeti, támogatjuk az OECD-t, és az ő költségükkel osztozunk, illetve ezeket csatlakozunk. Ami az OECD-t illeti. Erről a tervről még szól a vita, a spontán információs csere kérdése, illetve a ruling kérdése, amely preferenciális fiskális kezelést feltételez elő. Ezzel kapcsolatban egy szélesebb körű javaslatot kell kidolgoznunk, az Európai Bizottság, az Európai Unió, remélem, hogy egy szép napon tovább fog lépni ebben a témában. Miért? Mert ismétlem még egyszer, az információ csere automatikus, és le fogja fedni a határokon át nyúló rulingot. Ez pedig jogi szempontból korlátozó jellegű az OECD-nek megvan nemzetközi szerepe, koordinációs szervről van szó, politikai kötelezettséget is jelent, de mint több vagyunk ennél, unió vagyunk, jogalkotási mandátummal, illetve kompetenciákkal Juncker elnök, a G20-ak szintjén már tett egy javaslatot az automatikus információ cserére, annak érdekében, hogy ez globális lehessen. Én a G20-ek szintjén, a pénzügyi szekcióban, Isztambulban feltettem ezt a kérdést. A következő és a Washingtonban kerül sor néhány hét múlva a G20-ek szintjén. Nem lehetünk kevélyek, úgymond, de igenis törekednünk adna, hogy vezető szerepet töltsünk be. Tajrel úr, az amerikaiak elmondták, hogy mit gondolnak a banktitokkal kapcsolatban, a kezdeményezés um, amerikai. Nagyon fontos, hogy a tax ruling eh, az adózási kérdésekre van az javaslat, egy európai javaslat lehessen, amelyhez később az OECD többi országa csatlakozhat. Júniusi csomag elkészült, nagyon fontos, hogy ezek illeszkedjenek a szerződésekhez, de én úgy érzem, hogy meg vagyok győződve, hogy tovább is mehetünk ebben a témában az OECD-vel is jobban együttműködhetünk, mindenki a saját módszerei szerint, saját kompetenciájának megfelelően. Ferreira asszony feltett egy kérdést az specifikus ajánlásokkal kapcsolatban. A portugál hatóságokkal is beszéltem ezekről a kérdésekről, illetve beszélünk ezekről. Hát ezt értjük, hogy az országnak nagyobb a vonzereje. Ez nem jelenti azt, hogy az összes rulingot nem kell megkérdőjezni, elutasítani, elutasítani. Amikor a vállalkozások beruháznak, nagyon fontos az adójukkal kapcsolatban is beláthatóságot teremteni. Ami az automatikus információs cserét illeti, ezzel megakadályozzuk majd az önelégültséget a vállalkozások részéről, akik a leszivadó tervezést valósítanak majd, és olyan pénzügyi előnyökre szeretnek szertenni, amely nem ismert a többi tagországban. Egyetértek önökkel abban, hogy ezt a pontot, a makrogazdasági pontot sokkal jobban integrálni kell a megközelítésünkbe. Mindez pedig kiválóan csatlakozik Tajrel úr első kérdéséhez miért és hogyan kell, hogy működjön a rendszerünk. Ma miért várok ettől ilyen nagy eredményeket? Azt, tehát azok a szabályok, amelyek ma életben vannak, sokkal kevesebb tagországi manőverzési lehetőségre adnak lehetőséget, és nagyon sok szürke zónát teremtenek. Még egyszer ismételhetem, hogy egy adott tagország például elutasíthatja azt, hogy információt cserél, például bizonyos kereskedelmi titkokat érintő kérdésekben, vagy közügyeket érintő kérdésekben dönthet arról, hogy milyen típusú információk lehetnek hasznosak egy másik tagország számára. Tehát a spontán információ kérdés is felmerül, amely kérdése történik, amely részletes, nem következik be, vagy csak későn kap választ a kérdés feltevője. Ezen felül a bizottság ma nem fér hozzá azokhoz az információkhoz, amelyeket a tagországoknak ki kéne cserélniük egymás között, és ez nehézé teszi a bizottság helyzetét, mert a bizottság nem látja előre azt, hogy milyen típusú szabálycsere, illetve a szabálysértés esete merülhet fel. a tagországok sem tudnak eh, máskor a bizottsághoz fordulni olyan esetekben, amikor egy adott tagország nem hajlandó velük információt cserélni, mint ahogy ezt meg kéne, hogy tegyem. Ez a javaslat, amit megfogalmaztunk az atomatikus honexizsővel kapcsolatban, nyilván reakciókat fog kiváltani, és eh, nagyon fontos kritériumok kerülnek rögzítésre, hogy milyen típusú információk cseréjére van szükség három havonta, és ez kötelező. És a tagországok számára meg szeretnénk szüntetni ezt a lehetőséget, hogy megnyírválják ezt az információt mások felé, és a parlament felé például. Azt gondolom, hogy ez alapvető kérdés. A bizottság hozzá fog jönni az összes statisztikai adathoz, az információcserével kapcsolatban, a kicserélt információkkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy a tagországok hogyan fognak reagálni, de azt gondolom, hogy ezt a pontot nekünk kell megvédenünk, önöknek is. Miért? Hiszen a bizottságot nélkülözhetik is, mellőzhetik, és a tagországok dönthetnek úgy, hogy egymás között rögzítik a szabályokat, de ez nem megengedhető. Tehát alapvető fontosságú, hogy a rendelkezésbe a bizottság is bekerüljön. Ezt nem magunknak alakítottuk ki ezt a szabályt, hanem az európai Um, költségvetés érdekében, hogyha Gresham uh, uh, törvényt alkalmazzuk, akkor a jó pénz fogja üldözni a rossz pénzt, úgymond, az automatikus információs cserével is, és a tagországok olyan intézkedéseket fognak elindítani, amelyek az átláthatóságot szolgálják, és nyilván egyre elégedettebb lesz a közvélemény, és remélhetőleg az optimizáció eszközéhez a vállalkozások egyre kevésbé fognak nyúlni, amelyet elítél a közvélemény, ez pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az átláthatóság és az igazság szempontjából is, az igazságosság szempontjából. Reméljük, tehát, hogy hatékony módon fog működni ez a terv. Ami a magatartási kódexet illeti, Ez a típusú kód már a múltban is működött, de a módszerek már nem felelnek meg a modern kornak, nem eléggé szofisztikáltak, sem a ruling szabályoknak, sem a vállalkozások által alkalmazott szabályoknak. Remélhetőleg a kormányközi a rendelkezés hatékonyabb lesz, de nyilván nem, fog, nem helyettesíteti ezt a javaslatot, amelyet nemrégiben tettünk jogalkotások vonatkozóan, ami a pénzügyminisztereket illeti. Természetesen bilaterális kapcsolataink keretében javasolni fogom ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ez a speciális bizottság, a TAX, illetve két bizottságban áll mindez, hogy az ő véleményünket teljes mértékben figyelembe vegyük. Na, hogyha itt eh, egy eh, tökéletlen gyakorlatot végzünk, úgymond, akkor eh, nem fog mindez meggyőző lenni. Tehát nagyon fontos a speciális bizottság munkáját komolyan venni, a bizottságnak sincsen um, takargatni valója, tehát éppen ezért fontos, hogy a tagországoknak se legyen takargatni valójuk. Tehát ebben a szellemben um, tervezek dolgozni. Nagyon fontos, hogy a, a globális standardoknak megfelelően az USA is csatlakozzon az automatikus információs cseréhez 2016-ig, tehát a kölcsönösség elve rendkívül fontos. Niedermayer úr feltette egy kérdést azokra az intézkedésekre vonatkozóan, amelyek leginkább sokat ígérőek a jövőre nézve. Rövid távon az átláthatóság, a peer pressure kérdése a legfontosabbak. Itt a lehető legmesszebbekig el kell mennünk a belső piacon, a CCTB-kkel kapcsolatban is. 2011 óta van a e, téma a tanács előtt, négy éve, tehát különböző lehetséges szenárió létezik. Hát ugyanazt a javaslatot át is vehetjük, a kockázat az, hogy ugyanazt hatást váltják ki ezek a szenáriók, talán a tagországok érettebbek most már erre a feladatra, de ezt eszelni fogjuk. A bizottság szintén dolgozik ezeken a kérdéseken. Az együttműködés, illetve a kényszerített együttműködés eszközét csak kizárólag nehéz helyzetekben lehet alkalmazni, amikor a 28 tagország nem tud megállapodni. Tehát remélhetőleg júniusra sikerült cselekvési tervet előkészíteni hiszen ez döntő fontosságú lesz ami a TBCR-t illeti. De asszony. Back assessment, uh, so that it is ready. Uh, and I think that in the... Azt gondolom, hogy független tanulmánya van lehetőség, és jó gondolat, talán jobb gondolat. Mert egy teljesen átlátható eredményre kell jutnunk, olyan hiteles, teljesen hiteles eredményre. És a függetlenség ennek az áloga. a Pricing Forum témája ugyan helyén való, de meg kell nézzük, hogyan lehet létrehozni. Alors, j'en viens maintenant aux questions des membres. Köszönöm szépen, bizot, biztos úr. Danuta Hübner asszony kap most először szót az EPP nevében. Thank you, Commissioner. I... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Két kérdésem van, az egyik a vizsgálódásokhoz kapcsolódik. A bizottság ugye vizsgálatot indított négy tagállam ellen, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A jogalapja ennek a 106-os cikk, tehát ugye az állami támogatásra vonatkozó szabályok. A 116-os cikk is létezik, ugye, és tudjuk mindannyian, hogy nem csak az állami támogatás alapján lehet lépni, hanem vannak olyan tagállamok, ahol a jogi, szabályozói vagy adminisztratív lépéseket hoznak, amelyek torzítják a belső piaci versenyt, ilyen esetben is vizsgálódhat a bizottság. Nem tudom, hogy ezt a másik jogalapot esetleg megfontolja-e a bizottság a jövőbeni használatra. Második kérdésem a következő. Most ugye a vállalkozások adójáról, tehát a társasági adóról beszélünk, de itt van még a héja, a hozzáérté, hozzáadott értékadó, és ugye tudjuk, hogy itt is vannak határokon átnyúló tranzakciók, és vannak ilyen szabályok is, határozatok is, tehát magánszemélyek is kérhetnek ilyet, és az a kérdésem, hogy az a cselekvés, amelyet a bizottság több évvel ezelőtt elindított. Ugye volt egy kísérleti projekt, hogy megnézzék a héja magánhatározatok helyzetét. Nem tudom, hogy ezen a területen is léptek-e előre, vagy sem. Köszönöm. Köszönöm, Danuta. Nos, akkor a szocialisták képviseletében Péter Simon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kapcsolódnék ahhoz a megjegyzéshez, amelyet múlt héten, tehát a múlt héten tett plenárison kifejtett gondolatomhoz kapcsolódva két kérdés. Átláthatóság. Említette hogy nem régiben a szinergiák ügyében Toyer úgy is mondotta, egyes fel, kötelezettségeinket nem tartottuk a múltban. Ha a jövőre gondolunk, konkrét szankciókat értékelnek? Tehát egyrészt elége az, hogy a kötelezettségeket kicsit szigorúbban határozzuk meg, vagy vajon nem kellene valamiképpen fellépni, hogyha a tagállamok nem tartják magukat ehhez. A másik kérdés a a tax ruling központi nyilvántartását illeti. Itt a, van egy nagyon differenciált formája a nyílt regiszternek, a tanács és a parlament is megvitatta ezt. Ön el tudja képzelni, hogy ebben a nyilvántartásban értelme volna, hogy a, a nyilvánosság előtt is hozzáférhetővé tegyük, nem az adótitkokat és a részleteket, tennénk nyilvánossá, hanem a lényegi adatokat, hogy bárki áttekintesse, hogy ki melyik államban fizet adót. Harmadik kérdésem, az EU bizottság ö, hozza létre ezeket a szabályokat, ám a nagy nemzetközi cégek és lobby szervezetek is nyomást gyakorolnak. Tehát a gazdaságot vizsgálók sokszor a hitelminősítő intézetekhez hasonlóan működnek, de ön mit tervez a bizottság tenni a jövőben, és a tax bizottságot érdekli azt is, hogy a múlt is foglalkoztatja a bizottságot, hogy ilyen összeférhetetlenségek ügyében fellépe és a múltra vonatkozóan vizsgálja ezeket. Merci. Köszönöm. Az ECR következik, Bent Luke. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött körünkbe ma, és válaszol a kérdéseinkre. Először is el kell mondanom, hogy a bizottság kezdeményezését egészében jónak tartom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyes kérdésekkel foglalkozni kell mélyebben. Egyrészt jó lenne tudnom azt is, hogy azok a hatástanulmányok, amelyekről beszélt, miért csak a jövőre vonatkoznak. Miért ne lehetne a, a korábban tett lépésekre, miért ne lehetne ezeket bevezetni? És a, miért a kihatásai ennek a tervnek a tagállamok egyes adó igazgatásaira? Például, hogyha minden három hónapban 28 tagállamból meg kell vizsgálja egy tagállami adóhatóság az adatokat, hát nem tudom, hogy nem lesz ebből hatalmas igazgatási költségnövekmény. Lehetne az érintett adóigazgatási hatóságok szempontjából megvizsgálni, hogy ez vajon egy bürokratikus eszköze az láthatóság növelés érdekében, és helyén valónak találják el ezért ezt, vagy pedig túlzott terheket róna rájuk az ő nézeteik szerint, és nem tudnák kezelni ezeket a terheket. A második kérdésem arra vonatkozik, amit mondott, hogy az, az agresszív adóelőnyöket kereső adófizetők gyakorlatáról beszélt. Egyes vállalatok esetében helyén valónak tartom ezt a leírást, ám vannak olyan vállalatok, amelyek nem aktívan keresik ezeket az adóelőnyöket, ám az tagállami adóhatóságok ö, címzik meg őket, méghozzá sokszor agresszívan, ajánlatokkal hogyan lehet csökkenteni az adótételeket. Tehát a technikai adóelkerülést csak megelőzése csak az vállalat és az adóigazgatás együttműködése esetén valósul meg, és hogyha fennáll ez az együttműködés, tehát az adóhatóság szinte támogatja az adóelkerülést, akkor hiába van átláthatósági szabály. Tehát ugyanakkor, hogyha nyilvánossá tennénk ezeket az adatokat, hogyan lehet garantálni azt, hogy nem hivatalos mellék megállapodások szülessenek, erről elgondolkoztak ezen lehetőségekről, és arról, hogy milyen intézkedésekkel lehetne garantálni azt, hogy az adó gyakorlat ne alakuljon másképp, mint ahogy a szabályozásban elképzelik. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. A liberálisok nevében Kora Vanyen van -e Johansen következik. Köszönöm szépen. Itt ülök Luke úr mögött, biztos úr. Köszöntöm újra, és nagyon jó, hogy ilyen hamar eljött a parlamentbe még egyszer. A múlt héten beszéltünk a témában a plenárisról, plenárison, és akkor elhangzott, hogy a liberális frakció üdvözli az adóügyben az átláthatósága kapcsolatos irányelvre vonatkozó javaslatukat. A bizottság azt javasolja, hogy a nemzeti adóhatóságok tegyenek jelentést minden határon átnyúló vonatkozású adómegalapodási határozatról az összes többi tagállamnak. Nem lenne hatékonyabb, hogyha a tagállamok csak azokkal a tagállamokkal cserélnének információt, amelyek eh, valószínűleg érintettek lehetnek az érintett cég adózási struktúrájából, hiszen minden információt mindenkivel megosztva nem lenne ez túlságosan nehéz, nem egyszerűbb csak az érintett feleket tájékoztatni? Aztán az információval kapcsolatos minőségi követelményekre vonatkozik a második kérdésem. Érdekelne, hogy a bizottság hogyan fogja figyelemmel kísérni, illetve betartani, betartatni az erre vonatkozó szabályokat. Mindennyian tudjuk, hogyha kimondják, hogy ez egy határozat, akkor az egy határozat, de lehet olyan határozat is, amelynek a címében vagy a megnevezésében ez nem szerepel. Tehát ahogy Luke úr is említette, azokat a dolgokat is be kellene ide vonni, amelyeket hivatalosan nem adómegállapítási határozatként regisztrálnak, mert itt is lehet érdekes és érvényes információ. Hogyan tudja tehát azt garantálni, hogy megkapjuk mindazt az információt, amire szükségünk van? Az utolsó kérdésem pedig, ugye a bizottság azt írja, hogy értékelni fogja, kiértékeli annak a lehetőségeit, hogy nyilvánosságra hozzon információkat az adó megállapítási határozatokról. Érdekelne engem, hogy milyen információkra vonatkozik ez a lehetséges közzététel, és ezt hogyan fogják, hogyan fogják elvégezni, illetve a hatástanulmány mit tartalmaz majd. Köszönöm. Köszönöm, Kora. A GUE nevében Fábio Demázi következik. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm, Moszkovicsi úr. A vállalatok adózása körében vannak legális gyakorlatai az adó dömpingnek, amelyek ugyanakkor nem teljesen legitimek, és vannak bűncselekménynek minősülő tevékenység is esetben, amelyeket adott esetben pénzügyminisztériumok is támogatnak. Juncker úr erről beszámolt, és frakcióm nevében szeretném hangsúlyozni, hogy a whistleblowereket bátorítani kell arra, hogy az Európai Unióban előforduló általuk ismert eseteket a megfelelő hatóságnak jelentsék, gondolok itt akár investigatív újságírókra is. A biztos, biztos úr beszélt az információ cseréről, vannak már irányelvek, már 77 óta informális tehát idősebbek ezek a jogszabályok, mint, mint én magam vagyok, és a bizottság eddig nem tett, és holott felelős lenne a szerződések őrzőjeként, és spontán információcsere előviteléért és, és az abból adódó eredmények vizsgálatáért. Tehát az európai jogszabály független attól, mennyire szigorúan fogalmazunk, érvényben belül jogszabály kell legyen, ezért kérdezem, hogy a múltban az Európai Bizottság milyen intézkedéseket tett. 2011-ben át is dolgozták ezt az irányelvet, annak érdekében, hogy jól működjön. A, emlékszünk a legált listát, a régi görög ö, kormány által is ö, listáját, a hazámban, Németországban is vannak ilyen vádak, mi szerint, ö, ahogy Péter Simon is mondotta, meg kéne egyeznünk afelől, hogy az információcsere egyfajta minősített közvélemény szára hozzáférés legyen, mert egyszerűen nem bíznak a pénzügyminiszterekben a közvélemény abban, hogy esetlegben eltüntetik a fiókokban az adott információt, ahogy ez a múltban többször történt. Jó lenne, hogyha ezt a bizalmat ismét megszerezhetnénk a közvélemény bevonásával. Másosabban jó lenne tudni, hogy abban az esetben, ami éppen most jelent meg a sajtóban a kanadai Eldorado nevű aranycég ügyében, ahol Hollandia segítségével a görög állam adóelkerülést támogatott postafiók vállalat révén a, az Eurogrup elnökeként az a pénzügyminiszter, aki Görögországot szorongatja ebben az ügyben, Dijsselbloem úrra gondolok, ő konkrét részletekről be tudott számolni ennek az esetnek, ahogy a holland kormány is érintett, és milyen részletek ismerhetőek meg erről. Harmadsor az Európai Szakszervező Szövetség is kimondta, hogy szükséges volna, hogy azok a bankok, amelyek adott esetben segítik az adóelkerülést, és bebizonyosodik róluk, vagy azok az ügynökségek, amelyek számunkra is mertek kiváltak, ezektől vonják meg az engedélyt, Ön hogyan látja ennek a jogi lehetőségét, hogy gondolkozik erről? Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. A zöldek nevében Molis Kotkától következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk ma. Üdvözlöm a bevezető megjegyzéseit és azt a kötelezettségvállalást, amelyről hallottunk, hogy komoly előrelépést kívánnak tenni az adó kikerülés megszüntetésére a nagyobb társaságoknál a nagy és erős belső piacunkra nemzetközi normákat is szeretnének bevezetni a társasági adózás terén. Hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor kevesebbet kellene hallanunk a jelentésekről, tanulmányokról és átláthatóságokról, és többet a szabályokról, azok betartatásáról és a bírságokról. Azt is szeretném mondani, hogy a bizalmunk, illetve a hitünk abban, hogy a bizottság valóban cselekedni kíván, egy kicsit megingott, ha a múltra tekintük, és hogyha azt nézzük, hogy a korábbi biztosok hogyan jártak el, amikor a meglévő szabályok megszegésére valódi bizonyítékok voltak. Például tudomásunkra jutott, hogy 2012. április 17-én a Magatartási Kódex munkacsoportjában a bizottság csalódásának adott hangot, hogy az információcsere hogyan működik a tagállamokban. Aztán kiderült, hogy nem történt információcsere az egyik tagállam részéről azért, mert nem kapott információt az érintett tagállam, ezért ő nem adott semmilyen információt senkinek. Később kiderült, hogy az érintett szabályban nem volt a kölcsönösségre vonatkozó kötelező előírás. Tehát világos bizonyíték volt a szabályok megsegésére, de semmifajta lépés nem történt, hogy a tagállami kötelezettségeket betartassák. Ebben az esetben Belgium volt az elkövető, de Belgium ugyanezen az ülésen azt is megerősítette, hogy más tagállamok sem teljesítették a kötelezettségvállalásaikat, és ezzel arra utaltak, hogy Írország az Apple-el kapcsolatos határozatáról, és más országok pedig az Amazonnal kapcsolatos határozataikról nem tájékoztatták a bizottságot. Mi mindannyian tisztában vagyunk ezzel, ahogy Fábio kollégám is elmondta, hogy ez a kötelezettség az 1970-es évek óta létezik a tagállamoknak, az ilyen adóhatározatokról már azóta kellene információt cserélniük. Tehát, hogy rátérjek a kérdéseimre, először is a bizottság miért döntött úgy, hogy nem indít eljárást, amikor Belgium elismerte, hogy az EU jogban szereplő kötelezettségvállalásait nem teljesítette, és kinyilvánította, hogy más tagállamok sem a második dolog készen áll arra, hogy a szolgálatait arra utasítsa, hogy az első lépéseket megtegyék a jogsértési eljárás beindítása felé. Szerintem az ilyenfajta lépések nagyon is helyesek lennének, és mutatnák, hogy a bizottság valóban komolyan gondolja az adómegállapítási határozatokkal és adóelkerüléssel szembeni fellépést. Köszönöm szépen. Az EFD következik, Márko Zanni. Köszönöm, elnök úr. Play. Biztos úr elmondta, hogy az átláthatósági csomag az csak egy első lépés, és hogy ez nem elegendő. Én szeretnék ehhez hozzátenni valamit. Véleményem szerint ez még minimálisan sem elegendő ahhoz, hogy ezt a szégyenletes gyakorlatot megszüntessük, vagy ezzel szembeszálljunk. Szégyenletes arra gondolni, hogyha mondjuk a Maastrichti szerződés aláírása után 25 évvel itt ülünk, és ezeket a problémákat kell, hogy megbeszéljük, az egységes piac működéséről beszélünk, a szolidaritásról az Európai Unión belül. Tehát látjuk, hogy mekkora a médián keresztül a nyomás, ez ugye a bizottságot arra indította, hogy foglalkozzon a témával. Én sokkal bátrabb megközelítést vártam már a legelejétől kezdve. Ez az ébresztő ha mondjuk fölkeltenek engem reggel, akkor nem várok sokat, még a júniusi csomagtól se, de remélem, hogy tévedni fogok. És egy lényegi pont, az átláthatóság nagyon jó, de hát önmagában az átláthatóság nem teremt adóügyi igazságot, és ennek kellene pedig a célnak lenni, az igazságosságnak. Tehát az igazi problémára figyeljünk oda, és erre keressünk megoldást. Az átláthatósági csomaggal kapcsolatban szeretnék még egy-két dolgot tisztázni, illetve szeretném, ha ön tisztázna egy-két dolgot. Először egy előbbi válaszában azt mondta, hogy a közvélemény alapvető szerepet játszik az átláthatóságban. De hát én szeretném ezt pontosan tudni, hogy az első átláthatósági csomag, amelyet bemutattak, a tagállamok közötti információcseréről, most akkor ez miért nem hozzáférhető majd a közvélemény számára? Ugye önök számára az átláthatóság ennyire fontos, akkor miért nem fér hozzá a közvélemény például ezekhez az információkhoz? Aztán az információcsere, a Demázi kolléga utalt erre, hogy senki nem, vagy semmi nem biztosítja azt, hogy valóban meg lesz a pénzügyminiszterek részéről az akarat, hogy ezeket az információkat eljuttassák egymáshoz a tagállamok. A bizottság, illetve a főigazgatóságai komoly munkát kell, hogy végezzenek, hiszen rengeteg információ érkezhet be. Az Európai Unió 28 országából 22 alkalmaz ilyen feltételes adó megállapítási határozatokat, tehát ha valóban beküldik az információkat, akkor egy információ hegy lesz. Nem tudom, hogy a bizottságnak megvan-e már az a struktúrája, amely fel tudja dolgozni ezt a hatalmas mennyiségű információt. És még egy jelentős pont, a szakértői bizottságok használatával kapcsolatban szeretném mondani, hogy vegyenek példát a transferárazással kapcsolatos szakértői bizottságról. Legyen ez a kiinduló pont, és ilyen megközelítést használjanak. A transferárképzési fórum exkluzív olyan elemekből állt össze, olyan résztvevőkből, akik a státuszkót akarták fenntartani. Úgyhogy amikor a munkacsoportokat felülvizsgálják, ha már így látjuk, hogy a közvélemény szerepe ennyire fontos önnek, akkor talán azt is jó lenne látni, hogy ezekben a munkacsoportokban talán több szakértő lenne, akik tájékozottak a gyakorlattal kapcsolatban, illetve a civil társadalom tagjai, és nem pedig olyan személyek, akik a status quo-t fenntartani akarják. Egy legutolsó dolog, amit szeretnék még említeni, azt kívánom, hogy a júniusi javaslatban valóban túl tudunk lépni az eddigieken, és valóban megoldást próbálunk javít, kínálni arra, hogy ezeket a struktúrákat megszüntessük, amelyek illegálisak, és amelyekkel az adót kikerülik a nagy cégek, a nagy társaságok. Tehát ha a bizottság egy valóban hatékony javaslatot kíván letenni az asztalra, akkor ilyen irányban kell elmozdulnia. A közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozó javaslat nagyon jó, de nem elég. Az átláthatóság nagyon jó, de nem elég meg kell büntetni azokat a társaságokat, amelyek tanácsadó társaságok, bankok, amelyek mindenki tudja, hogy segítik a nagyvállalkozásokat abban, hogy kikerüljék az adófizetést. Ez a lényeg, és én ezt remélem, hogy a júniusi javaslatban benne lesz. Köszönöm, kedves kolléga. A függetlenek nevében Bernard Monó következik. Üdvözlöm, biztos úr. A mi speciális szakbizottságunk azért jött létre, hogy a az agresszív adókikerülés különböző formái egy kérdésére felhívja a figyelmet a problémáira. Egy nagyon egyszerű állításból indulunk ki. 2012 és 2013 között pénzügyi miniszter volt, és Luxemburg igen csak nem lojális magatartást tulajdonított. Az ön UMP és elődje megengedte azt, hogy Franciaországban is felhalmozódjon az államadóság. Juncker úr több 10 eh, milliárd euróval csorbította meg a francia adófizetőket. Európai biztosként az átláthatóság nagyon fontos, de milyen konkrét intézkedéseket tervez megvalósítani a jó szándékon túl? Nagyon gyakran azért jön ez a bizottság, hogy súlyosabb arról elterje a figyelmen. Az elmúlt héten a parlament megszavazott egy jelentést, nagyon fontos, hogy a súlyos csalást elkövetett vállalkozásokat meg büntessük. Ön támogatja a, a különböző büntetéseket a bankok ellen is és ön hogyan tervezi ki, ki köszörülni azt a csorbát, amely az adóelkerülés miatt a pénzügyi rendszereken esett? Terveze jogi pert is a csalást elkövetett nagyváltak ellen, akik meg rövidítették a tagországi költségvetéseket? Az Európai Bizottság tervezett ezen a területen eh, megvalósítani intézkedéseket, és konkrét válaszokat várok. Köszönöm. De hát akkor elhangzottak a kérdések, minden eh, frakció képviseletében szót kaptak a képviselők. Az első kérdéskörre kérjük válaszolni a biztos urat, és utána következik majd egy második volt. Természetesen eh, először Hübner asszony kérdésével kezdem. Margaret Vestager biztos azt mondja, felelős ezeket a kérdéseket. Tehát nem szeretnénk pusztán homályos nézeteket megosztani önnel. Tényekkel kell válaszolnunk, tehát ezekre a kérdésekre én nem tudom a választ a versenykérésekkel, versenyjoggal foglalkozó biztos mandátumába tartozik mindez, és én teljes mértékben tisztelben tartom ezt a külön területet, és struktúrákat tiszteletben kell tartani. Ami az áfát illeti, az automatikus információ cserem mellett már letettük a voksunkat. Az áfával kapcsolatban az elkövetkezendő években, a következő mandátum alatt 2017-ig nagyon fontos lépéseket tervezünk az ÁFA reform kapcsán, ez a bizottság készíti el ezeket. Nem szabad a jogalkotási agendát túl terhelni, hiszen itt struktúrált munkáról van szó. olyan témára térnénk ki, amely messze van a mostani túl, de tagországoknak kell például dönteniük arról, hogy mely termékek esetében használja ezeket a szabályokat. Minden döntést természetesen tiszteletben kell tartani. Ez magával jogalapból adódik. És lehet, hogy holnapra úgymond eh, ezek rugalmasabbá válhatnak. Ami az adminisztratív információcsőzés az ÁFA témájában, ez egy olyan téma, amelyben elindult a munka. Simon Szúl a szankciókat kérdeztem. Ez az irányelv tervezet nem tervez szankciókat. Egy szankció azonban létezik. Miért a bizottság készítette ezt a javaslatot? Különböző kérdéseket hallottunk az administratív tárhek kérdéséről, az információk jellegéről, Luke úr kérdésére is reagálok. Hogyha a bizottság nem képviselteti magát ebben az ügyben, akkor nincsen olyan típusú mechanizmus, amely lehetővé tesz egy olyan rendelkezést, amelynek egyetlen általános szankció a bizottság szerepe garantált, úgymond, és nagyon fontos, hogy a parlament erre nagyon odafigyeljen, tehát, hogy a bizottság megjelenik, és kideríti azt, hogy az automatikus információcsere nem működik, akkor javaslatot tett szankciókra, szabálysértés esetén. Tehát a jelenlegi eljárás keretében van ezekre lehetőség. Tehát ilyen módon kezeljük a szankciókat tanulmány után kell megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk ezt a értéket a tárni, közzé tenni. A közvélemény meghatározó, és a közvélemény hozzáfér egy olyan dologhoz, amely nélkülözhetetlen. Ami a ügyvédeket illeti számos képviseltet erre vonatkozó kérdést, itt egy nyílt szellemiségről van szó, követjük a bepszeket, és amennyien elmozdulást látunk a különböző szabályok között, úgy ezeket elemezni fogjuk. És természetesen állást foglalunk. Úgyhogy az átláthatóság témájában ötörő szerepet szeretnénk betölteni, akkor nem maradhatunk el az összes többi témában sem. Tehát ez nagyon fontos az OECD munkájában is ellenőrizni. Az átláthatóság számomra egy olyan szabály, amelyet végig kell vinnünk. Nem fontos nyitott megközelítést alkalmazni, beleértve a pénzügyi tanácsokat is. Úgyhogy az önök parlamentje szeretne tovább lépni, akkor a bizottság eh, szívesen készít további javaslatokat. Ez a bizottság felelősséget választ, de a tanácsnak kell úgymond szint vallania, ez a közös szerepünk. Hát ebben rejlik a javaslatunk ereje. Mert hát, önök is nagyon sok munkája van. Ami az adminisztratív terheket illeti. The emails with details nagyon jelentős terhet jelent három havonta az e-mailek kiküldése, fogadása, és, és hogy belefulladnának az adó hivatalok ezekbe az információk meg a bizottság. Ez volt a kérdés. Na most a cél az, hogy a megfelelő szintű és mennyiségű információt kapják meg a tagállamatóságok ahhoz, hogy fellépjenek az adócsalók ellen, miközben az administratív terhet a legalacsonyabban tartják. Arra az alapinformációra építve, amelyet a tagállamok egymásnak küldjenek. Ezek általában nagyon rövidek, könnyen kezelhető információtípus. Az, hogy csak határon átnyúló döntésekre vonatkozik az információ, és csak természetes személyekre, ez még egyszerűbbé teszi az információkört. De hogyha az átláthatóság betartása a célunk, akkor teljes körű információra van szükség ahhoz, hogy a látható legyen. Másodszorban a bizottság meg kell szervezze a beli képességét, hogy kezelni tudja ezt az ügyet és ezt az információ mennyiséget. Az alapgondolat tehát az, hogy megkérdezzük, hogy mi a minimum, de mindent, ami szükséges, meg bekérünk. Ami az országonkénti jelentéseket illeti, ezek hatását az elemzés vizsgálja, és az év későbbi részében ismerni fogjuk a hatástanulmányra vonatkozó szabályokat, amelyek megfelelnek a javaslatunknak, illetve meg lehetővé teszik azt, hogy ebben a javaslatban tovább léphessünk. Több opció létezik, amelyeket számszerűsíteni is lehet. Nagyon fontos mm, módszeresen tovább lépni. Ami az információ minőségét illeti, létezik egy formális definíció a javaslatban, és én azt gondolom, hogy az összes fontos területet le kell fednünk, ami hatástanulmányt illeti. Itt szakanyos szabályokról vagy szó, pontos szabályokról, amelyeket az eljárás is előirányoz. Nyolcán asszony, elnézést, rosszul eh, ejtettem ki a nevét. Formations, uh, shall we, uh... Milyen típusú információt kérünk a CBCR kapcsán? Mennyi az, mennyi az éves forgalom, milyen mértékű a, a profit szint, milyen adókövetelések vannak, milyen ott fizettek be, hány ember dolgozik ott, milyen vállalati vagyon, vagy milyen vagyonnal bír. Tehát ez, a, ez az információ kell ahhoz, hogy a tevékenység és az adó közötti összefüggést megvizsgálhassuk. Az, hogy olyan lehet betartatni az irányelv javaslatát, illetve a széles meghatározását a döntéseknek, tehát nincs tiszt különbségtétel a bekért információ mértékében, és persze lehet többet kérni az arányosság elvét kell betartani, és mégis megint csak hangsúlyozom azt, hogy a bizottság hozzáférés és kötelezettsége a statisztikai adatokhoz nagyon fontos. A bizottság szerepe döntő lesz. Hogy egyfajta szankcióbezésre kerülhessem. jó kérdésem. Hát ez nem egészen világos a, a szankciónk kérdése. Nagyon fontos, hogy a tagországok kötelezettséget, az ellenőrzési kötelezettséget is megerősítse a javaslat. Az információhoz való hozzáférés, elnézést, hogy ismétlem magam, kulcsfontosságot tett a bizottságnak, hozzá kell férni ezekhez az információkhoz. Tehát ha kiderül az, hogy hiányos az információ, úgy ebben az esetben szabálysértési eljárást indíthatunk, ez is benne van ebben az irányelben. A bizalom kérdése, demokrácia kérdése is felmerülnek. Olyan személyekről van szó, akik a, a kormányok részei, nem gondolom, hogy már előzetesen gyanakodnunk kéne. Hogyha nem bíznak már a pénzügyminiszterben, ez mindenkinek szíva joga, úgy eh, még mindig ott van a bizottság, akinek eh, feladata azt eh, biztosítani, hogy egyenlő feltételek vonatkozzanak mindenkire. A közvéleményben... A bízunk a közvéleményben, ezért akarunk a, a minősített közvélemény a hozzáférést biztosítani. Sorry, can you repeat? Nem hallottam, kérem ismételj ezt meg. Mi hiszünk a minősített közvéleményben, éppen ezért követeljük azt, hogy a közvélemény hozzáférhessen ehhez az információ cseréhez. Ami a közvéleményt illeti, a polgárok és megválasztott képviselőik, az Európai Parlament és a kormányok. Ellen Lemász úr, kiváló kollégám, megválaszolta a kérdést, tehát a közvéleménynek a választásokon keresztül is lehetősége van véleményt nyilvánítani A reprezentatív demokrácia nem térkéz összes kérdésre, de ezeket nem lehet mellőzni. Bárhogy szavaznak is az emberek, ezt tudomásul kell venni, és mindenkinek jól informáltnak kell lennie. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy a közvélemény hozzáférje minél több dologhoz. Scott Caro asszony kérdése, több kérdés is feltett, ami a bizottság reagálását illeti a múltban. Én értem az ön kérdését, Más az igazság. Korábban minden attól függött, hogy spontán módon milyen csere valósult meg. Második megjegyzés, a magatartási kódex, vagy kormány közi eszköz szintén segített abban, hogy az aktuális helyzetet jobban lássuk, és a bizottságnak ebben az anyagban nem volt kompetenciája, nem volt jogosítványa. A mostani javaslatunk értelmében pedig közösségi jog lenne mindez. Tehát a, ha a szabálysértés történik, a nem megfelelőség miatt, akkor sokkal erőteljesebb, mint néhányan ezt gondolják. Éppen ezért beszélek én itt kis forradalomról. Ez itt egy első lépés, de repedés úgymond, amely megmutatkozott a falon. Például Belgium is bizonyítékok alapján kell, hogy fellépjen. Ezért reagáltunk úgy, ahogy tudtunk. Zanni úr kérdésre is válaszolok, ami az átláthatóságot illeti közvéleményem felé, ez időszerű, nagyon fontos kérdés. A bizottság az információ cserével foglalkozni fog, ami pedig a szakértői bizottságot illeti. Önök mindenügyre tudják azt, Támogatom a közösségi módszert, mert most is létrejött egy jó pénzügyi kormányzásról szóló platform. Monór, én a föderális megközelítést támogatom, bizottság mindent el tud érni, és a tagországokat a jogalkotási intézkedések megragadására kötelezheti. Politikai szempontból eltökélt vagyok, és vannak olyan fejlemények a politikában, amelyek kevésbé láthatóak, de mégis nagyon fontos lépések. Az automatikus információcsek következményei, és ez a megjegyzése túlságosan föderalista volt, de tagországok vonzák be a következményeket, és akkor a bizottság csak sajnálkozhat. Tehát tagországok dönthetnek arról, hogy hogyan reagálnak az adófizetők felé. Én személy szerint támogatom az információcsere kötelező érvényének aspektusait. És ezt szoros figyelme fogjuk követni, Fontos, hogy ezt a standardot alkalmazza majd az OECD is. Moszkovici úr, ön nem reagált az én felvetésemre. Tehát, hogyha ön szót szeretne kérni, akkor szót kell kérnie. Et, et dernier tour de table euh, qui commence. Második kérdés sor, ezt Ferber úr, elnök úr kezdi, aki magának meg is adhatja a szót. Alem. Köszönöm szépen, Alem. Biztos úr, én is szeretném megköszönni az eddigi magyarázatait, úgy gondolom, hogy az átláthatóság fontos kezdő téma, ám a beláthatóság is azt jelenti, hogy a játékszabályokat a tagállamokban egyrészt ismertetni kell, meg be kell tartani. Ebből adódik az a kérdés, hogy az átláthatóság vagy nem magában elége, lehet, hogy csak a sajtóban nyilatkozott cikkek alapján több mint 500 adó megalapodás vált ismerté, és csak valószínűleg a, a jéghegy csúcsa. Kérdés, hogy a, az igazgatások, hatóságok, az ilyen előzetes adó megalapodások nagy száma miatt akár is csak tudjanak vizsgálódni, vagy tudjanak lépni. Aztán a bizottság nem sokat tett ez ügyben eddig, az ön elődje 2011-ben ugyan élt egy javaslattal egy tanácsi rendelet számára, amely egyfajta ö, társasági adó közös alap megállapításra irányult volna, aztán 2012-ben állásfoglás született a tanácsban. Kérdésem az, hogy milyen javaslatokat szeretne kidolgozni. Mi volt a baj az eddigiekkel? Miért nem keltek ezek úgymond életre? És a júniusi új anyag milyen, milyen igazi időságot tartalmaz majd. Aztán volt egy interjúja egy német, a Welt újságában márciusban, ahol az egységes adó kivetés merült fel. Ön azt mondta az interjúban, hogy minden elképzelhető. Ám kérdés, hogy az információ csere től hogyan vezet az út a közös adó keret megállapításáig? Köszönöm, Fejber elnök úr. Ramon Raul Reginek adom meg a szót, a szocialisták képviselőtőben. Gyökeries. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni Moszkovics úrnak, hogy eljött hozzánk azért komoly politikai akaratot látok abban, ahogy ő cselekszik, ez nagyon fontos. A problémák önmaguktól nem fognak megoldódni itt a parlamentben, nem lesznek komoly problémák, inkább a tanácsban. Két kérdésem van. Az egyik az az információ cserével kapcsolatos. Ez minden vállalkozást érint? Tehát teljesen mindegy, hogy milyen nemzetős, nemzetiségűek ezek. Hát ez engem meglep, mert én olvastam egy jelentést a Global Financial Integrity-től, ahol azt mondják, hogy több mint 150 olyan vállalkozás van, amelyek nem európaiak, és ki kerülnek a javaslat hatája alól, mert nem itt van a székhelyük. Én szerettem volna azt hallani, hogy nincs kivétel, és hogy az információcsere valóban mindenfajta társaságra vonatkozik. Ez volt az egyik kérdésem. A második kérdésem pedig a következő. A szankciókról nagyon világosan szólt. De hadd emlékeztessem arra, hogy amikor a tagállamok irányelveket ültetnek át, akkor általában ehhez valami fajta időkeretet is kapnak. Aggaszt engem az, hogy a határon átnyúló hatás hatása az ilyen adómegalapítási határozatoknak, ugye ez az oka annak, hogy információt kell cserélniük egymással, tehát hogy ezt a fajta határokon átnyúló jelleget hogyan értelmezik. Lehet, hogy az összes, tehát valamennyi adózással kapcsolatos információ itt fog szerepelni? Hát én nem hiszem, hogy a, az összesre szükség lenne. Szerintem a bizottságnak valami fajta szankciót kellene megállapítani, megállapítani, akkor, hogyha a tagállamok nem közlik ezeket az információkat. Mert fontos, hogy ezek a bizottságnál is meglegyenek. És van még egy kiegészítő kérdésem, nagyon fontos ez ebben az időszakban, amikor a vállalkozások ilyen nehéz időszakot élnek, és hát ugye azért a hírnevükről is szó van, több mint tíz éve támogatjuk a társaságok szociális felelősségvállalását Európában, és így tovább hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos a bizottság számára az, hogy olyan társaságokra is felhívja a figyelmet, amelyeknek a magatartása nem felelős, mert ez is egy fenyegetettség. És talán ez ráveszi a cégeket, hogy adóügyekben felelősen járjanak el. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kirkosz úr. Szeretném üdvözölni először is a biztos urat, és megköszöni, hogy támogatja Görögország erőfeszítéseit, hogy helyreállítsa a gazdaságát. Van egy-két ezzel kapcsolatos kérdésem, ami a görög adózást érinti, és európai dimenziója is lehet. Először is. Eléggé össze kavarodott most az, a hajótulajdonosok adózási helyzete. Görögországban. A baloldal szeretett volna valamit tenni ezzel kapcsolatban. Az 50-es évek óta van ez a helyzet, hogy az alkotmány szerint a hajótulajdonosok kevesebb adót fizetnek, mint a többiek. Ugye attól féltek, hogy a piruszi kikötőből kivonulnak, és majd átköltöznek Szingapurba vagy Sánkhájba ezek a hajótulajdonosok, tehát ezzel próbálták ösztönözni az itt maradásukat. Az adókulcs növelését bizonyos mértékben sikerült önkéntes alapon növelniük, de hát nyilván a társadalom kritikájával találták szembe magukat, sőt, még német kollégák is kritizálták őket, azt mondták, hogy Görögországot támogatjuk, de a görög hajótulajdonosok nem fizetnek elég adót. Az új kormány, ugye baloldali kormány, és szeretné megadóztatni a hajótulajdonosokat is de nem tudja, hogy mit tegyen, hogyan járjon el, attól félnek, hogyha megemelik a fizetendő adót, ugye nagyon jó nevű érintettekről van itt szó, lehet, hogy ezek akkor átköltöznek Szingapurba, Sánkhájba vagy máshová, ahogy ettől a múltban tartottak. Mit gondol erről az Európai Bizottság? valahogy lehetne ösztönözni a magasabb adókulcsot a hajótulajdonosok esetében, vagy akár szerte Európában, és valahogy azt biztosítani, hogy ezek itt is maradjanak Európában? Vagy hogyha szociális okokból növeljük az adózást, akkor ö, rájuk külön figyelünk? Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem. A baloldali kormány szeretne Svájccal megállapodásra jutni adóügyekben természetesen. És ez a megállapodás a gazdag, vagyonos görög személyek svájci számláit érinteni. Ennek a listának külön neve van Görögországban, tehát azokat a személyeket tartalmazza, akiknek jelentős betéteik vannak Svájcban. A bizottság véleménye szerint honnan származik majd nagyobb bevétel. A megállapodás csak akkor lehet a bevételt biztosítani, hogyha megköttetik a megállapodást. De vajon mit fog jelenteni ez a megállapodás? Lehet, hogy a tárgyalások csak, tárgyalásoknak csak néhány évvel később lesz eredménye, azzal a görög deficit csak néhány év múlva csökken, pedig a be fizetett adó az most is ott áll a számlákon. Ferrati kolléga következik. Grazie, Presidente. Koferáti kolléga, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, szeretném a véleményét is megismerni egy kicsit jobban az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy a bankok esetén már bevezették, és a, meg, a versennyel kapcsolatos aggályok azok megalapozatlannak bizonyultak, és ez önmagában nagyon fontos eleme lesz az átláthatóságnak ügyekben, hiszen a cégek évről évre be kell, hogy számoljanak majd a tevékenységükről, illetve a befizetett adóról az egyes országokban. Ma, illetve manapság ugye tárgyaljuk a részvényesek jogairól szóló irányelvet. Én úgy gondolom, hogy ebben is ugye szerepel az országonkénti jelentéstétel, és ez nagyon helyes. Tulajdonképpen ez lehet az út a kettősségből kifelé. Én úgy gondolom, hogy megvan a gyakorlati lehetőség, megvannak az előnyei annak, hogy ezt a megoldást valóban megteremtsük, ezt az eszközt felhasználjuk. Szerintem jó lenne, hasznos lenne, hogyha felgyorsítanánk a megvalósítást, és ez lenne mondjuk az egyik első eszköz, egyik első eszköz, amely az átláthatósághoz hozzájárul. Ahogy említettem, hogy a részvényesek jogairól szóló irányában ez már benne van, és érdekelne az ön véleménye erről a kérdésről. Köszönöm, Thomas Mann következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy igen sok képviselő mondta azt, hogy a bizottságnak többit kell tennie, sokkal nagyra törőbb munkát kell végeznie. Az Európai Parlamentben már nagyon sok munkát végeztünk, az Econban például saját kezdeményes jelentések születtek az adó oázisok kiszárításáról. Nagyon sok gondolat született meg, ám a tagállamok nem követték ezeket az ajánlásokat. Nagyon sok megállapodást történt pénzügyminiszterek között ám konkrét lépések nem követték ezeket. Ezért kell megragadni most az alkalmat, nem csak azért, mert a közvélemény erre szorít bennünket, hanem azért is, mert mi képviselők is érezzük, hogy nagyon sok KKV azért, mert nem akar ebben, ezekben az adó praktikákat követik, mások meg nem, és így ketté választja a gazdaságot, ez így nem működik. Tehát azt mondta, hogy szükség volna egy adó alap közös adólap megállapítási törekvésre, Ferber úr pedig egy harmonizációs törekvésről beszélt, ám jól ismert a tagállamok ellenállására. Meg kell nézzük azonban voltak éppen mi történik itt. Meg kell vizsgálni magukat a vállalatokat is. Évek óta harcolok, hogy a parlamentben a Corporate Social Responsibility önkéntes legyen a vállalatok számára, ám azok az adatok, amelyek például az adott tagállamban az adó mérték ismertetése, ez a vállalatok, nem csak a politikusok, a vállalatok számára is megismerhető volna. Ugyanakkor gyakran mondjuk, hogy nemzetközi norma nincsen. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, német vagyok, ahogy a szavaimból is kiderül, a szövetségi parlament Bundesrátban volt egy kezdeményezés, miszerint egy a licensz fizetési szabályt vezetnénk be, amely esetén csak akkor kéne a licenszdíjat kifizetni határon átnyúló módon, hogyha azonban az államban legalább 25% az adó szintje, tehát ne lehessen ki, ezeket a nemzetközi kiskapukat kihasználni, olyan kezdeményezése ez, amely a Bundesrátban nagy többségre számíthat, persze a, a adóverseny nem előzhető meg, ám az adó dömping ellen fel kell lépni, mert a többség ellen van, a többség pedig nem más, mint a KKV-k és a munkavállalók. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le commissaire. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, nem biztos hogy eljött hozzánk, csak röviden térnénk ki egy alapvető kérdése. Amikor az adó elkerülésről beszélünk, akkor adóügyi optimizáció, optimalizálásra gondolnak sokan. Itt nagyon fontos különbséget tenni, hiszen ha az Európai Unió úgy érzi, hogy az adó kikerülés az adócsás egyik formája, akkor jogi szempontból itt számos probléma van, hiszen a tagországok ezeket az eszközöket nem mindig ugyanúgy használják. Teszem még a kérdést, hogy az adó kikerülést definiálták-e a tanácsban is. A tagországok sokan jelent, jelezték, hogy a definíció kérdése már más lapra tartozik. Amikor az agresszív adótervezésről beszélünk, akkor ez is adó kikerülésnek minősül. A, big, a nagy négyek például, Nagyon pontos térképpel rendelkeznek a nagy négyek, úgymond, tehát lehetővé teszi számukra a manőverezést. Fontos, hogy mindenki ugyanolyan eszközökkel rendelkezzen. A bizottságnak van egy hasonló térképe a különböző szabályokkal, ha pedig nincs ilyen, akkor nem jött el annak az ideje, hogy ez megszülessen. Nagyon nehéz ugyanúgy, ugyanis valami ellen küzdeni, ha nem ugyanazok az eszközeink. Az Egyesült Királyság, Hollandia szintén szeretnének az adó montázs ellen küzdeni. Bizonyos közgazdászok számára ez olyan benyomást kelhet, mint hogyha a fiskális amnáztiát szeretnék megadóztatni, tehát ők, önök mit gondolnak erről az adófajtáról? Ezzel nem igazából adóügyi amnestiát adnak. Utolsó technikai jellegű kérdésem. Meg szeretném kérdezni, hogy a Fiscalis 2020 programban hol tartunk. Nemzeti adóhatóságok tudnak információt cserélni. Meg szeretném kérdezni, hogy ennek a programnak történt-e az értékelése és hogyha még nem készült ilyen, akkor mikorra tervezik? Elnök Tom van Kandela. Köszönöm szépen, hollandul szeretném feltenni a kérdésemet. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy az agresszív adó tervezés és az adó elkerülés nem szóval folytatható. Ez egy milyen eszköz, kérdés, ez milyen eszköz tudunk befezetni közösségi európai szinten 2012-ben az a javaslat, amely a közös adóalap meghatározása vonatkozik, nem járt sikerrel. Megvilágítaná, hogy a bizottság pontosan hogyan szeretné előmozdani ezt a témadossziét, és mik a fájdalmas pontok ebben a témadossziében. Tehát mit, terjeszt, mit terveznek beterjeszteni annak érdekében, hogy akár egy kötelező rendszert vezessenek be a parlamentálásnak megfelelően. A másik kérdés az átláthatósággal kapcsolatban a bizottság jó munkát végzett a ö, adott döntések publikálásával kapcsolatban. Ez egy jó előrelépés, ám a novemberi, 2010 novemberi ö, tagállami levél kapcsán mondható, hogy nem elégséges. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy európai szinten szigorúbb intézkedések szülessenek, annak érdekében, hogy a tagállamok meg is szívlejék ezeket a döntéseket. Merci bien. Köszönöm szépen, hát akkor biztos úr parancsoljon. Euh, euh, euh, Ferber. Nos, először is hát Ferber elnök úr hivatkozott számokra, információkra, sajtóra, kartográfia és egyéb szempontokra is. Hát nyilván a társaságok ról gyűjtjük az információt, a közvéleménnyel szemben fogjuk megszüntetni ezt a tájékoztatási hiányt, tehát a közvélemény is majd tájékozódhat. Ezzel az új szabályjal, ennek az új szabálynak köszönhetően. Ugye ez előtt nem létezett tiszta, világos szabály. Mi most pontosan ezt fogjuk megtenni, hogy világos szabályokat fogunk javasolni. Ahogy mondtam, mintha az árnyékból kilépnénk a fénybe. Amit megteszünk, az nagyon világos lesz. És most aztán majd a tagállamokon a sor, hogy elfogadják természetesen. A bizottság feladata és a parlament feladata lesz az, hogy nagyon odafigyeljen, óvatos és figyelmes legyen. És persze, ugye vannak dolgok, amik már tíz éve léteznek, és megismétlem, Elnézést kérek egy pillanatra, biztos úr, mondja Lemaszúr elnök úr. Most akkor tíz évre tekintünk vissza, ugye vannak olyan meghatározások, megállapítási határozatok, amelyeket tíz évvel ezelőtt hoztak, és még hatályban vannak. De aztán a többi nem számít. Én keresztény demokrataként beszélek. Hát én nem vagyok keresztény, mondja Moszkovicsi úr, de talán ettől függetlenül is lehetne értelmezni a dolgokat semmilyen valláshoz nem tartozom, elnök úr. De igen, erről van szó, tehát a tíz, év, tíz évre megyünk vissza. Egyébként a szankciók hatékonysága nem lenne elég jó. Az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatban én támogatom ezt, én nem mondtam egyébként sohasem, hogy a bizottság egész ideig nem tett semmit. Semet a biztos úr nagyon jól végezte a munkáját, nagyon sok mindent elért, és nagyon hasznos munkát végzett ezen a téren is. Ez kiváló javaslat, de a tanácsban ütközött akadályba, tehát ott, ott voltak a blokkok. Gyakorlatilag a stratégiai helyzetet kell figyelni. Én nekem az a fontos, hogy mi előre haladjunk. Tehát, hogy hogyan tudunk előrelépni. Mondjuk, hogyha megérik rá a politikai akarat, vagy <clears throat> akkor, akkor én örülök annak, hogyha a tagállamok lépnek, de én más megoldást is üdvözlök, hogyha lehetséges, nem zárunk ki semmit, feltételezhetjük azt is, hogy mi lenne, hogyha semmi nem működik, hát akkor az együttműködés marad, de én még egyszer mondom, hogy én nagyon szeretném, hogy a tagállamok cselekedjenek. Hát mondjuk, hogyha 28-an nem tudnak elfogadni semmit, akkor 11-en sem. Úgyhogy a bizottság, ahogy tudják, most kezdeményezést, a kezdeményezést magára vállalt, és csomagokat készített, amelyel megpróbálja ezt a padhelyzetet feloldani a tanácsban. Tehát a mi ö, szerepünk az most ez, szolidárisak vagyunk az előző bizottsággal is, és így járunk el. Megköszönöm a, a támogatást, és szeretnék válaszolni a kérdező, következő kérdező két kérdésére igen, mindenkire vonatkozni fog a hatály, tehát az összes adómegállapítási határozatról információt kell adni, azokról is, amelyeknek a székhelye nem az EU-n belül van, de itt érintettek, és aztán pedig azok a tagállamok, akik nem adnak információt, azok valóban majd jogszabálysérti eljárásban találják magukat. Tehát megvannak az erre vonatkozó lépések. Krisztus úr teljesen mindegy, hogy a görög kormány micsoda. Én azt támogatom, hogy Görögország maradjon bent az eurozónában. Ez nagyon fontos a görög félnek is, a görög népnek is, és én azt is támogatom, hogy Görögország bizalma ne rendüljön meg hogy sikerüljön versenyképesebbé tenni ezt az országot, és hogy a, a görög nép szenvedésén lehessen enyhíteni. Ezt próbálja a politikai osztály is elérni. Mindenki tudja, hogy több napja próbáljuk követni ugye a görög kormány és partnerei közötti tárgyalásokat. Ugye ezt úgy hívják, hogy Brussels Group, a brüsszeli csoport, ahol zajlanak a tárgyalások. Én javasoltam ennek a létrehozását. Aténban is tárgyalnak azért, hogy mindjárt a helyszínen tudjanak megoldásokat javasolni, és hogy figyelembe vegyék az érintett ország demokratikus prioritásait a jelen pillanatban, hiszen a, a nép a polgárok választanak, döntenek, de az is fontos, hogy a görög fél a kötelezettségvállalásait betartsa a partnereivel szemben, mert aztán ennek megvannak a következményei. Nagyon jó szellemiség, tehát ahogy együttműködünk, de hát egyáltalán nem könnyű a helyzet, ezt ő is tudja. Hát most jelenleg ennél több információt nem tudok adni, vannak csapatok, akik ugye dolgoznak éjjel-nappal, és amikor azt mondom, hogy éjjel-nappal, akkor valóban ezt is gondolom, minden nap, éjjel-nappal, szombaton és vasárnap is dolgoznak, mindenkit, mozgos, mindenkit eh, mozgosítottunk. Aztán, hogy a konkrétabb kérdésekre ö, eh, tudjak válaszolni adóügyekben, ö, eh, tovább lépek. Ö, nem tudok itt a, a magán adóügyi határozatokkal kapcsolatban a kérdésre választ adni. Hát tulajdonképpen van ennek egy etikus, egy igazságszolgáltatási vonatkozása. A görögök szavaztak, én ezt nagyon szeretem az ön hazáját egyébként. Hatalmas erőfeszítéseket hozott a, a görög nép, a, ugye a GDP-je 27%-át érintette ez, és nagyon nehezek az átalakítások vannak, akik nagyon sokat a vállukra vettek, vannak, akik kevesebbet, és ez nem elfogadható, de hát erről az önök állampolgárai döntenek. A probléma ugye a versenyképességgel van. A lényeg az mindig egyfajta kettőség, de mi mindig az igazságosságot és az átláthatóságot nézzük. Tehát itt van egy etikai probléma is, egy morális probléma is. Persze azt sem szeretnénk, hogy a vállalkozói tevékenység teljesen meggyengüljön Görögországban, mert akkor nem, senki sem teremt új értéket. Tehát nyilván a határozatok átláthatóságával meg lehetne erősíteni a görög adóbevételeket is. Az átlátható gyakorlatok segítenének ebben a, ebből a szempontból tehát ez nem antipatikus egy ilyen intézkedés, tehát azért óvatossággal kell alkalmazni. Senki nem járhat el egyébként másképpen, hogy válaszoljak az a kérdésére. Tehát ugye a svájci ügyben kapcsolat, ügyel kapcsolatban is ugyanezt mondanám, hogy fordítják, hogy tárgyalások vannak a svájci és a görög hatóságok között. Nem egy globális egyeztetett eljárás még egyelőre, ami az EU szinten létezik. A tagállamok egymás között elkezd, kezdtek tárgyalni, tehát ők most egyelőre a két fél fog megállapodni. Sergio Cofferati kérdésére válaszolok, és mondom, hogy igen, én ezt garantálom, hogy lépni fogunk. Nem azért jöttem ide, hogy most akkor létrehoztuk a bizottságot, amely majd megoldja ezt a problémát. Azt hiszem, hogy az én régiómból származott az illető, akinek mindig ez volt a válasz a negyedik köztársaságban, hogy igen, majd egy bizottságban megoldjuk ezt a problémát. Nem tudom, hogy ki volt pontosan, na de hát nem erről van szó az Európai Bizottság esetében. Tényleg tudni fogjuk, hogy hogyan cselekedjünk. Tehát ha én most itt ezt a kötelezettségvállalást megteszem, hogy komolyan és akarattal fogjuk kezelni ezt a problémát, tehát megoldást akarunk látni, nem akarok időt vesztegetni az Európai Parlament részéről azt látjuk, egyébként a részvényesekről szóló irányelven kapcsolatban is, kollégámmal együtt dolgozunk, és amikor a hatástanulmányokról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy itt kerülgessük a témát, hanem hogy a lényegre térjünk rá, és itt is a versenyképességet érinti, ez itt versenyképességet említjük, tehát nem a vállalkozásainkat kell sújtani Ugye én az adóügyi biztos vagyok, de vannak itt mások is, Jurova asszonytól kezdve sorolhatnám a többieket, akiket érdekel ez a téma. Tehát megpróbáljuk a két dolgot össze kombinálni. Mándornak mondom, a, ugye a kis, kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban abszolút egyetértek, tehát a társadalmi szerződés tiszteletben tartása, a, tiszt, a fair eljárás itt a, a lényeg, és az én álláspontom az önéhez közel áll. A, ami arról, amit arról képzett, ugye, egy mi történik Németországban, szeretnénk ezt is megoldani, ez, egy, ez az országon belül történik. Aztán az optimizálásról, illetve az adó elkerülésről szóló kérdésre. Hát, hogy most ez jogos vagy sem, vagyis, hogy mi, mi legyen a jogalapja? Hát igen, nem lehet meghagyni, csak, nem lehet csak az egyikkel foglalkozni, hanem mind a két jelenséggel foglalkozni kell és egyébként mi ezt is javasoltuk. Az átláthatóság az az egyik, ami az adómegalapítási határozatokra vonatkozik, és az átláthatóságon keresztül ki fog derülni az adó optimizáció, meg az adó elkerülésre irányuló tevékenység is, a jogi meghatározás az elég összetett, nagyon nehéz ezt elfogadtatni a tagállamokkal, mondjuk, hogyha egy ilyen definíciót meg akarnánk határozni. Ugye van, van, ahol nem, azt mondják nekünk, hogy jó, hát nem tiltják, nem is határozzák meg, nem. Itt most az átláthatóságról van szó, amely igazságosságot teremt, ez a mechanizmus, és ez egy olyan szabály, amelynek az alkalmazásával bírságokat lehet majd kizapni, és akkor ez távol tartja remélhetőleg a adó kikerülőket, vagyis hát elveszi az adó kikerülőknek a kedvét. Nincsen semmifajta sémánk vagy katalógusunk erre vonatkozóan. Ma a vállalkozások egyelőre erősebbek, mint mi, hiszen közvetlenül fizetik ugye az adóikat, és az adminisztráció, az adóügyi adminisztráció a tagállamokban nem, nem tud, nem ismeri az összes információt. Nincs meg tehát a, a kérdése azonnal a válasz. És akkor a legutolsó Fenderkindere úrnak a kérdésére, hogy kötelező vagy se, ez lesz, ez lesz az egyik, ami majd a júniusi javaslatra eldől, Markus Felbernek is mondtam, erről, ezzel kapcsolatban még feltesszük a kérdést, hogy kötelező legyen vagy sem. Hogyan garantáljuk, hogy a rendszer működjön? Hát először a tagállamokban bízni kell az információ cserében, és az, hogy a nyilvánosság felé az átláthatóság az megvalósuljon. Megismétlem még egyszer, és ezzel be is fejezem, hogy új lehetőség, ez, ez most gyakorlatilag egy új lépés. Én Személy szerint megígérhetem, hogy azt szeretném garantálni, hogy a lehető legmesszebb megyünk, az átláthatóság az mindent jelent, az valódi nyilvánosságot és minden országot érint, és nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az összes javaslatot, amelyet említettek, és elnök úr, el kell, hogy mondjam, hogy most persze nem tudok mindenre kitérni, meg az idő is nagyon szorít, de én nagyon szívesen eljövök még egyszer, illetve a szolgálataim bármikor a rendelkezésre állnak az önök szakbizottságai számára, hogy információt adjanak, mert ez a téma nagyon fontos a bizottságnak, és közel állunk a parlamenthez, nincsen semmi rejtegetni valónk. Merci monsieur le, le commissaire. Köszönjük szépen, biztos úr. Azt gondolom, hogy a képviselőknek alkalmuk volt az összes kérdést feltenni, foglalkoztatja őket. Köszönöm szépen, hogy ön válaszolt, még még igen pontosan ezekre a kérdésekre. Az üres üveg, félig tele üveg kérdése. Megpróbálom a pozitívat kiemelni a valóságban, ami az Európai Bizottságot illeti, illetve mi feladatainkat, ugyanazok a céljaink. És óriási a sebesség. A parlament és a bizottság között ugyanazt a célt illetően van egy kis sebesség különbség. Ez az óriási politikai akadály is egyben. A kormányok, a pénzügyminiszterek azok, akik gátolják a folyamatot, vannak olyanok, akik a privilegizált helyzetük fogal körömmel ragaszkodnak, és vannak azok, akik pedig mazohisten. Ők nem akarják azt, hogy az európai intézmények nemzeti ügyeikbe avatkozzanak bele. Tehát nagyon fontos a kompetenciákhoz ragaszkodni, az Európai Unió kompetenciáihoz és az Európai Parlament jogosítványaihoz. Pénzügyi kérdések van, ez igen korlátozott, például az Európai Parlamentre nézve, viszont van politikai felelősségünk Az átláthatóságról szóló csomagban, az első ilyen csomagot a bizottság néhány napja fogadta el. Itt van egy kulcsfontosságú elem, ez pedig az, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság a kötelező módon cserélendő információkhoz hozzáférjen, hiszen ez a szankcióknak is kulcsa. Ennek a javaslatnak a, a fogadtatása nem mindenütt vált ki lelkesedés, nem az összes pénzügyminisztériumban, természetesen. A bizottság azonban nyitott, és e, országonként e, köznyilvánosság elé tárja ezeket az információkat. Ennek gyakorlati következményeit e, is mérlegelni kell az EKON szakbizottság beleegyezett ebbe a javaslatba, és így ez hatályba is léphetett, például a bankokra vonatkozóan, tehát ez a kötelezettség létezik, tehát más területeken is nyugodtan lehetne alkalmazni. Pozitív módon kell tehát ezt tekintenünk, mindazt, amit a bizottság javasolni szeretne. Abban, hogy az Európai Unió példaértékű szerepet töltsön be ebben a témában, az OECD-ben és a g 20 is, és azt gondolom, amikor a tényleges csomagkör tartalmát említem, júniusban kerül ez majd elfogadásra, és tartalmazni fog olyan rendelkezéseket, amelyeket joga, amelyek jogalkotási jellegűek, illetve egy cselekvési terv is része lesz majd. Ja, tehát, OECD is csatlakozik ehhez. Az OECD az csak az OECD, az Európai Unió pedig az egységes nagy belső piac számos tagországgal. És néhány év múlva szinte az összes tagország közös nem fog használni. Tehát speciális szabályokat érvényesítünk, ez teljesen szokványos. Ez pedig feltétlenül pozitív, és mint ön említette, mindez egy első meghallgatás volt, csak Festáger asszonyjal lesz majd egy következő, a lett elnökséggel is találkozunk koordinátorok ülésén, és munkaprogramunkat szeretnénk érvényesíteni. Ma abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a holland parlament elnöke is részt vett az ülésünkön. A koordinátorok támogatnak engem abban, hogy javasoljuk az összes nemzeti parlament számára azt, akik szeretnének velünk szorosan együttműködni, hogy látogassanak el szakbizottságunkba. és a közvélemény szempontjából szükség van arra, hogy a javaslatok politikai hatását erősítsük, ezek legitimitását is erősítsük. Fontos a nemzeti parlamentekre támaszkodnunk mindebben. És fontos, hogy javaslatainkat a polgárok közvetlen megválasztott képviselője a tagországokban figyelembe vegyék. Biztos úr, ezzel elérkeztünk a mai munkanap napirendjének végéhez. Holnap találkozunk egy másik közösülésen, az EKON vezeti majd ezt, ami pedig a TAX szakbizottságot életi. Április 16-án találkozunk újból, felfüggesztem az ülést, és kérek mindenkit arra, aki nem hivatott részt venni a koordinátorok ülésén, távozom a teremből, néhány perc múlva folytatjuk a munkát a koordinátorok ülésével.